Akkor kezdhetjük? Kollégák, akkor már is nézzük az első szavazást, eh, és eh, üdvözlöm az összes eh, jelenlévőt. Ez a csalás elleni fellépés a büntetőjogban, a PIF irányelv első olvasata. Egy szavazás lesz, a szavazást megnyitom. Um, Nos, egyel többen szavaztak a zöldek részéről, mint kellene. Ilyen nem nagyon szokott előfordulni. Kérem, hogy a zöldek akkor tegyenek rendet a saját soraikban. Oké, okay, rendben. Akkor lezárom a szavazást. 56 plusz 12 mínusz, tehát ez a ez átment ez az anyag és gratulálunk a raportőrnek, López Aguilárnak és Gressle asszonynak. Köszönöm. Most akkor a libes szavazások következnek, hogy kérném a többieket, hogy halkan távozzanak, és akkor csak a libét érintő szavazással folytatjuk. Kérem, hogy a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság tagjai lassan távozzanak. Kérem, hogy lassan, halkan távozzanak. So, colleagues, we move. Thank you. um, we now move to the um, the vote on conditions. Akkor most. Uh, now move to the votes um, on. Megyünk tovább a harmadik országok állampolgárainak belépése és tartózkodási engedélye, akik magas kvalifikációkkal rendelkeznek. Van egy megjegyzés az foglalkoztatási módosítóval kapcsolatban az 54-es cikk alapján, tehát ez a 18-as oldalon lesz és a 13-as kompromisszumhoz szól, és ott nincs meg jelölve, hogy kompromisszum által lefedett módosítóról van szó. E, az van odaírva, hogy ez kiesik, hogyha a kompromisszumot elfogadjuk, ugyanakkor mégis a 14-es kompromisszumhoz tartozik. Tehát az Ample 11-es az valójában a 13-as 13-as eh, kompromisszum alá van eh, rendelve, tehát akkor nem szavazunk róla, ha a 13-ast megszavazzuk, nem pedig a 14-est, ahogy ide írva van. Remélem, hogy mindenki tudja követni, bár nehezen eh, érthető. Akkor most az első szavazás következik, a 129-es módosító, amely elutasítaná a bizottság teljes javaslatát, tehát 129-es módosító, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. And that is rejected. Ezt elutasítottuk. Százharmincas módosító következik, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. 280-as módosító következik. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Ezt is leszavaztuk. A kettes cikkkel kapcsolatos kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. 305-ös módosító. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. Ezt is leszavaztuk. Következik egy tömb szavazás eh, a 3-as a foglalkoztatásitól, illetve a 306-os és a 284-es. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. 307-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Leszavazt, elutasítottuk. 336-os módosító, elnézést. A hármas kompromisszum következik. Javít az elnök. Hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást. It's my own report as well. In... Saját jelentésem ráadásul, tehát akár tudhatnám is, mondja az elnök. Lezárom a szavazást. Then it's carried. Ezt elfogadtuk. 336-os módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt leszavaztuk, elutasítottuk. Az ötös cikkkel kapcsolatos kompromisszum, megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom. Carried. Elfogadtuk. 348-as módosító. Megnyitom a szavazást. Amendment 348. 348-as. Továbbra is lehet szavazni de mert nem szavazott mindenki. 348. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. Ezt is elutasítottuk. Az ötös cikről szóló második kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk a hatos cikkről szóló kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. A 416-os módosító következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt elutasítottuk. A hetes cikkel kapcsolatos kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt elfogadtuk. ...449-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom ezt eh, leszavaztuk. A 7A cikkről szóló kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk, köszönöm. A 9-es a 8-as cikkről szóló kompromisszum, javít az elnök, 8-as cikkről szóló kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk, de tizen nem szavaztak. Lehet, hogy nincs elég mélyen betéve a kártya a szavazógépbe. E, e, ne a telefont nézegessék, mert lehet, hogy lemaradnak szavazásról, mindegy. 9-es cikkről szóló kompromisszum Megnyitom a szavazást. Az EPP-nél most egyel többen vannak, mint kéne, de legalább ez azt mutatja, hogy érdeklődnek a szavazás irán, de egyel többen szeretnének szavazni, mint ahány helyük van. Akkor lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. A tízes cikkkel kapcsolatos kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Article 10. Tízes cikk. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 11-es cikkkel kapcsolatos szava, kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. A 12-es cikkkel kapcsolatos kompromisszum. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 13-as cikkkel kapcsolatos kompromisszum, amely magába foglalja a foglalkoztatásiak 11-esét. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Az EFDD-től egyel többen szavaztak. Kérem, hogy valaki vonja vissza a szavazást. Jó, akkor ezt lezárhatjuk. Ezt elfogadtuk. amendments here. Sorry, amendment, amendment 508. Az 508-as módosító, 508-as módosító. Megnyitom a szavazást. Okay, so 508, the vote. 508, lezárom a szavazást. That is rejected. Amendment 5. Ezt elutasítottuk, 509-es, megnyitom a szavazást. lezárom. Elutasítottuk. 507-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Következik egy blokkszavazásba az 513-as, 510-es és 511-es. Megnyitom a szavazást sőt az 514-es is ebben a blokkban van. Lezárom a szavazást, ezt elutasítottuk. 14-es cikkkel kapcsolatos kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 16-os cikkkel kapcsolatos kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadtuk. 17-es kompromisszummal kapcsolatos, cikkel kapcsolatos kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. 19-es cikkel kapcsolatos kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. A 20-as cikkkel kapcsolatos kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Az 569-es módosító következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt leszavaztuk. A 21-es cikkről szóló kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt elfogadtuk. A 22-es cikkről szóló kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. A 23-as cikkkel kapcsolatos kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Az EPP-nél egyel többen szavaztak. Kérem, hogy tegyenek ezzel valamit. E- elfogadtuk. Ugye? Azt már megcsináltuk, ugye 23-as cikkről szóló. Akkor a 625-ös és az Employment 19-es módosítója következik. Együtt szavazunk, mert egyformák, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. A 24-es cikkkel kapcsolatos kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. A 25-ös cikkről szóló kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom, elfogadtuk a 127-es módosító, illetve a 635-ös, ezek azonosak, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. A 636-os módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt elfogadtuk a 128-as és a 637-es módosítók együtt, mert azonosak. Megnyitom a szavazást. Lezárom. El. Elfogadtuk. Most jönnek a preambulum pontok. Egyes pont. 131 komp. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 103-as. Nem, 136-os módosító, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Három A kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 3 A, A, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes pont. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes B lappont. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 139-es. Megnyitom. Lezárom. A néppárt egyet többel szavazott. Kérem, igazítsák ki a dolgot. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Preambulum kompromisszum 5. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 5A megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 5B, megnyitom. Lezárom. A néppárt megint egyel többet szavazott. Lezárom most. Elfogadtuk. 150, megnyitom. Closed. Lezárom. Elvetettük. Hatos kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 154. Megnyitom. Lezárom. Felvetettő. 155-ös módustól megnyitom. Lezárom. Elvetettük. Preambulum kompromisszum 6. Ákos. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 6. Béla. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hetes. Megnyitom. Lezárom. Elfogadjuk. Nyolcas kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Nyolc aladár kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Kilences preambulum kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 168-as, megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 11, megnyitom. Lezárom. Elfogadjuk. 13-as kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Két szavazáson. Száz, először a 183, megnyitom. Lezárom. Elvedettük. 184, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elvetettük. 15-ös kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 16-os kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 17-es kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 210-es. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 20-as kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 214 megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 2.15 megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 21-es kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 22-es kompromisszum megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 223-as módustól megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 24-es kompromisszum a preambulumok között, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 26, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 27-es. Lezárom. Elfogadtuk. 28-as kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 29, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 30, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 34, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 34 aladár, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 35, megnyitom. Lezárom. Most zárom le. Elfogadtuk. Preambulum kompromisszum 36-os számú megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 36 aladár. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 37-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 38. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 257-esre. Nem. Ugyanaz a 257 meg 58, megnyitom rájuk a szavazást. Lezárom. Elvetettük. 40-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadtok. 41, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Majdnem a végén vagyunk. 42. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 43. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 44. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 45. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 274, megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 46 aladár, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 48 aladár. Megnyitom. Mindjárt a végén vagyunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Preambulum, kompromisszum. Nem. 48 Béla. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 279 megnyitom. Lezárom elvetettük. Most viszont a végszavazás következik. A módosított szöveg egészről megnyitom a szavazást. Név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 45 mellette 10 ellene. És most a tárgyalási megkérdésre szóló döntésről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 44 mellette 10 ellen 3 tartózkodással. So... Így Bocsánat, ilyen sokáig tartott, de megyünk tovább. Fajon asszony jelentésének szavazására kérem, Tánya, kívánsz hozzászólni? Nem? Akkor kezdhetjük magát a szavazást. Tud, szeretném mindenkinek a türelmét kérni. Tudom, hogy hosszú szavazások ezek, de hát nagyon fontos a képesítések tárgyában. 264 módosító szám a 42-es kompromisszumban benne van, és konkrétan megjelenik a kompromisszumok között, így a módosító nem került le a listára. Senki sem ellenzi, a, ezt a módosítót lefedetnek tekintjük, ha a kompromisszumot elfogadjuk. A 34-es oldalon van egy blokkszavazás, a természetes és ember okozta katasztrófák, 12-es kompromisszumban a súlyos kár van benne van, 60-as bekezdés 23-as a 36 preambulumpontra vonatkozik, a jelentéstevő szerint az első részben benne kellett volna legyen, a 67-es, 68-as módosítót ezek felvelik. Fel kell olvasnom ezeket kollégák, mert helyre kell tegyük, úgyhogy felolvasom. 2, 5, 6 módosító Castaldo ugyanezen gondolatokat fedi le, ha senki sem ellenzi, akkor ezeket a módosokat a 23-ast megszavazatnak tekintjük, hogyha azt megszavazzuk. Végül pedig a második része a blokkszavazásoknak 218 a 23 egy azonos hely, nem jó helyen van a második része a blokkszavazásnak, az első részben kéne legyen. Ha egyetértenek, akkor ezeket a 281-es megszavazatnak tekintjük, hogyha a blokk első részét megszavazzák ezek a tisztelásokkal, most aztán szavazunk. Okay, so we moved. So we moved to the... Akkor 96, 97, 98 azonos módosítók, megnyitom rájuk a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Néppár plusz egy szavaz kérem rendezzék. Lezárom. Elvetettük 33-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk egyes kompromisszum második cikre vonatkozóan definíciók, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Három, négy, kettes módosító. És nem 324 magában, megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 325, megnyitom. Lezárom. Ezt is elvetettük. Bocsánat. Külön szavazást. Kettes cikk, kilences pont bevezető a szöveg. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egy Cecil 16-os pontra vonatkozóan megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 169, megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 339, megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 342 megnyitom. Lezárom. Elvetettük 3-1. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk 3 343 és 2-14, Megnyitom rájuk a szabadást. 313 214 egyben meg szavazunk róla. Lezárom. Elvetettük. Kettes kompromisszum a négyes bekezdésre vonatkozóan megnyitom a szavazást rá. Lezárom. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum az ötös bekezdésről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum a hatos cikkről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tízes kompromisszum a hetes cikkről. Megnyitom a szavazást. megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum a nyolcas cikkről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk hatos kompromisszum a kilences cikkről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetes kompromisszum a tízes cikkről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 7A kompromisszum, 28-as preambul bekezdésről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 8-as kompromisszum a 11-es cikkről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 9-es kompromisszum a 12-es cikkről és a preambulum bekezdésekről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 12-es cég, 470-471-es módosítások, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 463, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 11-es kompromisszum, 14-es 20-as cikkre megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 15-ös kompromisszum, 15 és 21-es cikkek, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 12-es kompromisszum, 16-os cikk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. szavazás 69-től 546-ig. Megnyitom a szavazást. Ez része az előző bejelentésemnek 69-től 546-ig. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 5 Akkor most a szavazás második része, 549, megnyitom a szavazást. 549, 218, tehát a blokkszavazás második része, 549, 218, 219. Ez a kettes javít korrekció. Öt... Megnyitom a szavazást. 549, 218, 219. Lezárom a szavazást, elutasítva. 13-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 14-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 5, 73. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. adopted. So 575. Amendment 575. 575. Megnyitom a szavazást. Öt hetvenöt. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Amendment 576. 576. Megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. köszönjük a technikusok munkáját, nagyon gyorsan haladunk. 16-os kompromisszum. Elnézést, nem zártam le az előzőt, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Most jön a... De úgy látszik, hogy kicsit magamat is leelőztem. Megismételjük az 575-576-ot, mindenki nyugodjon le. Okay, stay calm. Okay, let's repeat the votes. Jó, nyugi. Megismételjük. 575. Megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 576. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt is elutasítottuk. És akkor most jön a 16-os kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 17-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk, hogyha korrigálni szeretné valaki a szavazásán, akkor ezt utó, utólag teheti meg. as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Ez a 31A és a 23. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 19-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 19A, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 20-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 21-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A néppártól egyel többen szavaztak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 691, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 22-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 24-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 702. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva. Amendment 703. The 703. a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 25-ös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Külön szavazás a 31-es cikk első pontjáról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 26-os kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 7-13, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 7.14. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 7.15, 7.16. Megegyeznek, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. 7.17, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva, 27-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 28-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 29-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 30-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 31-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 771. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva, 772, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva, 773, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva, 32A, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 32B, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 95, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 795. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 797. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 798. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. 99 francia bekezdés, megnyitom a szavazást. 4-es francia bekezdés, lezárom a szavazást. Elutasítva, 100-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Preambulum bekezdések, 34-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 35-ös kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 36-os mellette. 36-os kompromisszum. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 37-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 163-as módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 171-es módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva, 172, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 173. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 174. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 175. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 14, 176, 177 megegyezőek, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 38-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 32-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 21-es és 208-as. Megegyeznek. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 209. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 210. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 211. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 24, 2, 24 megegyeznek, megnyitom a szavazást. Meg, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 24. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. 40-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. 40-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. 238-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 41-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 254-es módosító, megnyitom a szavazást. elutasítva, 256-os. Megnyitom a szavazást, lezárom elfogadtuk. 42-es kompromisszum. Lezárom. Elfogadtuk. 263-as módosító. Én nyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 43-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 287-es módosító. Lezárom. Elutasítva. 290-es és 291-es, ezek azonosak. Megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítva. Hatos eh, preambulum bekezdés, eh, megnyitom a szavazást. Eh, tehát négyes módosító a hatos preambulum ponthoz, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 9-es módosító, 15-ös perambulum bekezdés, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. És akkor a végszavazás következik, név szerint megnyitom a szavazást. Has everyone voted? Has everyone voted? The vote is closed. That's carried 40 votes with 13 against and 4 abstentions. And now we vote on the decision to enter into negotiations. The vote is open. Arról a döntésről szavazunk most, hogy megkezdjük a tárgyalásokat. Megnyitom a szavazást. Lezárom. ezt eh, szintén elfogadtuk. 37 igen, 14 nem, 4 tartózkodás. Gratulálunk Tanya Fajonnak. Of... És ezzel vége a szavazási időnek. Tanya, amennyiben néhány szót szeretnél szólni, akkor tessék. Kollégák, köszönöm. Claude, kedves kollégák, szeretném megköszönni ezt a csodálatos együttműködést Alessandrának, Angelikának, Barbarának, Jeannek. Eh, azt gondolom, hogy nagyon jó munkát végeztünk, rendkívül ambiciózus, progresszív szöveget fogadtunk el, büszkék lehetünk erre. A menekültügyi jogalkotás egy fontos eh, lépése, egy hatékonyabb eh, és emberibb menekültrendszer kialakítása felé vezető úton. Köszönöm még egyszer a kollégát. We really underestimate the hard work that... Valóban eh, ezeket a nagyon bonyolult, eh, lebecsüljük azt a munkát, ami kell ahhoz, hogy egy ilyen anyag létrejöjjön. Köszönöm az árnyék előadóknak és a köztisztviselőknek is, és köszönöm a jelenlétet ezen a szavazáson.